Hello everybody, my dear colleagues here in the room and the remote participants. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit itt a... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit itt a teremben, és üdvözlöm a kollégákat online is. Egy kis technikai információt szeretnék önökkel megosztani. Ma is az interakció platformot alkalmazzuk. Lengyel, francia, német, olasz, spanyol, portugál és magyar nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás, csak is a azok az aktív résztvevők szólhatnak hozzá, akik előre jelezték, hogy ezt meg kívánják tenni. Sajnálatos módon a távolévő résztvevők miatt nem lehet spontán módon szót kérni majd az ülés során. Hogyha rossz az internet kapcsolat, tekintettel arra, hogy sok a passzív, sok a résztvevő a mai ülésen, akkor a passzív résztvevőket kérni fogjuk, hogy szüntessék meg a kapcsolódást. Most pedig néhány szervezeti, szervezésbeli információt osztanék meg a holnapi szavazással kapcsolatosan. A képviselők már megkapták a részletes instrukciókat a múlt héten a titkárságtól, pénteken pedig megkapták, június 19-én pénteken, pénteken pedig megkapták a végső szavazó listákat, illetve egy továbbit kaptak 20, eh, június 20-án szombaton. A szavazás eh, szavazási eljárás néhány aspektusát szeretném kiemelni. Mindenkinek az e-mailben történő szavazás eljárását kell követnie, még akkor is, hogyha itt jelen van a teremben a szavazás alkalmával. Semmilyen más módon nem lehet szavazni, csak is e-mailben. A szavazás holnap 9 óra 30-kor kezdődik, 10 óra 30-ig fog tartani. A szavazás eredményét pedig e-mailben tudatjuk, valószínűleg erre nem kerül sor június 24-e előtt. A szavazás megnyitása és lezárása szintén e-mailben kerül majd bejelentésre. Nagyon fontos, hogy vagy fizikailag jelen legyenek, vagy pedig interneten csatlakozzanak az MPL szakbizottság üléséhez még 9 óra 30 előtt, tehát a szavazás megkezdése előtt. Most pedig térjünk rá a hármas napi rendi pontra, amely az ILO monitor felmérés a COVID-19 munkavilágára gyakorolt hatásáról ö, címet viseli. Szeretném üdvözölni a vendégeinket, Steve Kapsos van itt velünk, az ILO foglalkoztatási osztályának statisztikai elemzés és adatelőállítási osztályának vezetője Genfből, valamint Verbóven asszony, aki az ILO brüsszeli irodájának igazgatója, ő itt is van velünk az ülésteremben, üdvözlöm. Begéni asszony, a, az ILO nemek között egyenlőséggel foglalkozó szakértője, és Ruzman asszony végül, aki a tanács szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoportjának vezetője és a horvát soros elnökséget képviseli, és ő is itt van velünk ma az ülésteremben, vagy legalábbis itt lesz, ha nem tévedek. Tehát akkor először megadom a szót Kapszosz úrnak, hogy tartsa meg előadását. Kapszosz úr, 10 perce van, hogy bemutassa nekünk az első témakört, és utána, és ez pedig a COVID-19-es járvány a munkavilágára gyakorolt hatásáról szó, önni a szó, 10 perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a mm, lehetőséget, hogy bemutathatom az ILO jelentését a COVID-19 munkavilágára gyakorolt hatásáról. Ezt a jelentést fogom önöknek ma bemutatni, tehát Három-négy hetente készítünk ilyen jelentést március közepe óta. A PowerPoint prezentációmat vélhetően megkapták e-mailben, így követhetik az előadásomat közvetlenül saját készülékükön. És május 10 27-ei a monitor legutóbbi kiadásának a dátuma, és június 30-án készül el az ötödik. A következő diet kérném. Amikor az ILO elkezdett foglalkozni a COVID-19-es járvány munka világára gyakorolt hatásának felmérésével, azt tapasztaltuk, hogy ez egy példátlan válság, nem igazán lehet azt összehasonlítani korábbi válság helyzetekkel. És itt sajnos megszakadt a kapcsolat. Now we lost the connection. Mr. Kapsos, can Elnök, sajnos elveszítettük a kapcsolatot Kapszosz úrral. Kapszosz úr hall minket? Elnézést, egy pillanatra megszakadt a kapcsolat, most halljuk önt ismét, kérem folytassa. Tehát a jelenlegi sok hatás egészen eltérő a korábbiaktól, mert a munkaerőpiacra gyakorolt hatás gazdasági válságok esetében mindig késleltetett. A jelenlegi válsághelyzetben azonban a válság igen közvetlenül gyakorolt hatást azokra a mutatókra, amelyeket világszerte alkalmazunk. A sok hatás nagyon gyorsan bontakozott ki. A, leg, a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjainak csak nagyon kevés idejük volt felkészülni arra, hogy hirtelen elveszítették az egzisztenciájukat. A korábbiakhoz képest példátlan méretű munkavállalói csoportokat érintett, vagy érintett ez a válság, és itt sajnos elveszett a hang. Nagyon fontos látnunk tehát az, hogy a munkanélküliségi ráta önmagában nem tudja világosan kifejezni azt, hogy mi történik a munkavilágában. Az USA példáját ismertetném, áprilisban több mint 20 millió munkahely veszett el az USA-ban, ami elképzelhetetlen lett volna a válságot megelőzően, mégis ebből, ebből a 20 millióból 6 millió statisztikailag nem felel meg a munkanélküliségi kritériumoknak. Az európai országokra vonatkozó beérkező adatok azt mutatják, hogy a munkanélküli statisztikák és az igazi munkanélküliségi mutató közötti különbség még nagyobb Európában, mint amit az imént elmondtam az USA-val kapcsolatosan. Ennek az oka részben az, hogy a legtöbb európai országban jóval átfogóbb társadalombiztosítási rendszerek vannak érvényben, mint az USA-ban, és más részről a részleges munkanélküliség fogalmának megléte. Sok európai tehet, akit érint a válság, nem fog megjelenni a hagyományos munkanélküliségi statisztikákban, éppen ezért nagyon fontos más mutatókat is szemügyre venni. Mindezt szem előtt tartva, azt mondhatom, hogy az ILO-ban végzett munkánk elsősorban arra is pontosít, hogy a munkaerőpiac különböző szegmenseit hogyan érinti a világjárvány okozta eh, munkával töltött órák csökkenése. A Coronavirus Government Response Tracker um, adathalmazát alkalmaztuk, amelyet az Oxfordi Egyetem bocsát rendelkezésre, és amely figyelembe veszi a különböző kormányzati intézkedéseket. Hogyha ezeket összevetjük, ezeket együttesen használjuk az ILO saját adatbázisával, akkor azt látjuk, hogy június 15-én a világ munkavállalóinak 15%-a él olyan országokban, ahol bizonyos munkahelyeket időlegesen be kellett járni, zárni a járvány idejére. Emellett 19%-uk olyan országban él, ahol ajánlottak voltak a munkahely bezárások a válság idejére. Jelen pillanatban a világ munkavállalóinak igen jelentős része tehát olyan országban tartózkodik, ahol valamiféle munkahelybezárási intézkedésre sor került. Nyilvánvalóan a munkaerőpiacra gyakorolt globális a hatása a COVID-19-es válságnak ezért továbbra is nagyon nagy. A következő dián Európát láthatjuk. Európában az, elkövet, az elmúlt néhány hónapban a gazdaságra és a munkaerőpiacra hatalmas sokkot gyakorolt, sok hatást gyakorolt a járvány. És itt sajnos elveszett a hang. Igen, jelentős számban tapasztalhatták meg a munkavállalók azt, hogy a munkahelyeket időlegesen bezárták. A válság lanyulás enyhülésével azonban elkezdték megnyitni a munkahelyeket, de június 15-én még mindig szinte az összes európai munkavállaló olyan országban él, ahol bizonyos szegmensekben, ágazatokban továbbra is zárva tartanak a munka helyek. Tehát Európa kezd visszatérni a normalitásba, de csak kezd visszatérni, és úgy gondoljuk, hogy a válság előtti helyzethez való visszatérés az idei év során lehetetlen lesz a gazdaságban és a munkaerőpiacon. A sok hatalmas hézagot keletkeztetett a kereslet kínálatban, és emellett más régiók a más, más régiókban kialakuló válság, kialakult válság is hatásán lesz az európai helyzetre, gondoljunk itt például az amerikai kontinensekre, ez is kihatással lesz az európai gazdasági helyzetre és munkaerőpiaci helyzetre továbbiakban is. A következő diára térnék most át. A kérdés az, hogy mely gazdasági ágazatokat érinti leginkább a válság. Elsősorban négy ágazatot említenék, kereskedelem, árugyártás és az élelmiszeripar, valamint a vendéglátás. A járvány alatt igen, nagyon, igen súlyos korlátozásokkal működhettek csak ezek az ágazatok, és ezek adják Európában a munkahelyek felét. Éppen ezért a válság foglalkoztatottságra gyakorolt hatása itt nagyon súlyosan alakul a legérzékenyebb szegmensekre hívnám fel a figyelmet a munkaerőpiacon. A vállalkozások közül a kis, kis és középméretűek eh, néznek szembe a legnagyobb kihívásokkal, hiszen többek között nagyon limitáltak a kapacitásaik, ami a hitelfelvételt illeti, illetve a tőkéhez való hozzáférést. Emellett eh, azt láthatjuk, hogy eh, az alacsony jövedelmű, alacsony bevétellel rendelkező és informális munkavállalók is nagyon nehéz helyzetben vannak. Európában jóval robusztusabb társadalombiztosítási rendszerek vannak érvényben, mégis Európában az informális munkavállalók a legkiszolgáltatottabbak a megélhetés szempontjából. A következő csoport, amelyet kiemelnék, a fiatalok. A munkaerőpiaci problémák mindig aránytalanul magas számban érintik a fiatalokat. Minden hatodik fiatal abba kellett, hogy hagyja a munkát a válság kirobbanása óta. A fiatalok emellett a legérintettebb ágazatokban működnek általában, kevesebbet keresnek, és a válság emellett az egyetemeken és a szakképzéseken is nagyon nagy fennakadásokhoz vezetett. És a gyakornoki állások is ellehetetlenültek nagy számban. És végezetül a nőket is nagyon súlyosan érintette a helyzet. A nők általában nagyon nagy arányban dolgoznak a szolgáltatási ágazat olyan szegmenseiben, amelyeket a válság különösen erősen érintett. Az egészségügyi dolgozók és a szociális munkások túlnyomó többsége nő, ezért nagyon nagy munkahelyi kockázatokkal is szembenéznek a COVID-19 válság nyomán. A következő dián azt láthatjuk, hogy szerintünk általában hogyan hat ki a helyzet a munkaerőpiacra. A teljes ledolgozott órák számát vesszük alapul a becslésünkben, mert úgy gondoljuk, hogy ez jóval átfogóbb képet nyújt, mint a munkanélküliség iránta. Egy modellt dolgoztunk ki, amelyel megbecsüljük az idei éves és második évben elveszett munkaórákat. A május 17-i adatok alapján több mint 10%-os globális veszteséget látunk a ledolgozott órákban. Ez 300 millió ö, teljes munkaidejű munkahelynek felel meg. A válság előtt körülbelül 119 millió volt a munkanélküliségi szám, úgyhogy ez egy hatalmas hatás, amelyet a globális szinten láthatunk. A következő dián az általános Európára gyakorolt hatást láthatjuk. A második negyed évben ez nagyobb volt, mint a globális átlag. A Dél-Európában, Dél-Európát érintette legsúlyosabban a válság, leginkább azért, mert itt korábban tört ki a járvány, és ennek megfelelően Olaszországban rengeteg munkahelyet kellett bezárni. 17,3%-os csökkenést látunk a ledolgozott órákban Dél-Európában a 2019-es év azonos időszakához viszonyítva. Ez 26 millió teljes munkaidejű idejű munkahelynek felel meg. A következő monitor esetében valószínűleg még nagyobb hatást láthatunk az adatok alapján, mint amelyekről ma be tudok számolni. Az utolsó dien egy fő eredményt szeretnék, egy nagyon fontos eredményt szeretnék bemutatni a munkánkat illetően, és ez nagyon fontos lehet a tekintetben, hogy hogyan tudunk felkészülni esetleges jövőbeni COVID-19-es kitörésekre, vagy más járványok kitörésére. Úgy tűnik számunkra, hogy um, a fertőzöttek azonosítása, kapcsolati uh, háló felderítése nagyon, és a tesztek végrehajtása nagyon fontos lehet, nagyon erős uh, eszköz lehet a kezünkben, akár 50%-kal is csökkenthetők ezekkel a lépésekkel a veszteségek. Az elemzéseink alapján nem lehet egyértelműen okozati összefüggést feltételezni, de úgy gondoljuk, hogy három fő csatorna van, amely ilyen keresztül a tesztelés és a kapcsolati háló felderítése segíthet a munkaerőpiaci problémák megoldásában. Egyrészt lehetővé teszi az országok számára, hogy ne foganatosítsanak nagyon restriktív intézkedéseket Példának említhetem például a koreai köztársaságot, ahol nagyon jó tesztelési és nyomonkövetési eh, rendszer alakult ki, és itt nem volt szükség olyan drasztikus intézkedésekre a munkaerőpiacot illetően. A második eh, dolog, hogy eh, a tesztelés és nyomonkövetés az emberek kockázat értékelését befolyásolhatja, nagyobb bizalmat eredményezhet, és végezetül a tesztelés és nyomonkövetés lehetővé teheti, a vállalkozások számára, hogy hatékonyabban és biztonságosabban szervezzék meg tevékenységüket. Ezeket az előnyöket nyilván szembesíteni kell, vagy szembe kell állítani a gazdasági költségekkel. Mi úgy gondoljuk, ez egy nagyon költséghatékony stratégia. Vannak országok, ahol a GDP kevesebb, mint 0,1 tizedébe került az intézkedések bevezetése, és még egy további fontos dolog, amelyet megemlítenék, az adat, személyes adatok védelmének fontossága. A tesztelés és nyomonkövetés csak is akkor hajtható végre megfelelően, hogyha a közvélemény, illetve a népesség nagy része támogatja ezt, ehhez megfelelő párbeszédre van szükség, és megfelelő bizalmat kell kialakítani. Ezzel zárnám mondanomat, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kapszusz úr ezt az előadását, amely rendkívül érdekes volt, nagyon sokkoló aratokat hallhattunk. Ferbófen asszonyt kérem most meg, hogy további információkkal szolgáljon, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, Steve azzal fejezte be, hogy mennyire fontos a nyomon követés, a tracking and tracing ebben a négy pillérben, amit az ILO kidolgozott. Szeretném önöknek bemutatni a különböző eszközöket, amiket az Illó kifejlesztett. A dokumentumai között találnak egy áttekintést azon politikai dokumentumokról, amelyek már elérhetőek, és ezek ezt a négy pillért taglalják. Ezeket az információkat a COVID-19-es websájtunkon is meg tudják találni. Azt szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos a szektorális hatás. Önök talán, talán ismerik ezen szektorokat, és így bizonyára szektorális információkat is találhatnak. A másik dolog a szociális védelmi monitorozás, amely által minden szociális védekezési intézkedést áttekintjük az ILO tagállamaiban a COVID-19-et illetően. Aztán van egy dokumentum is azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti szabályozás mennyire fontos a COVID-19 hatásainak szabályozása szempontjából. Volt egy olyan kérdés is, hogy mi a helyzet a COVID-19 felismerésével kapcsolatban. Igen, van valóban egy dokumentum, amely beszél arról, hogy mennyire fontosak a nemzetközi munkaügyi szabályok, amikor meg kell védeni a munkavállalókat a biológiai veszélyekkel szemben. Vannak politikai válaszok is, aznak alapján csoportosítva, hogy hogyan hozták azokat meg a tagállamok, hogyan védik meg a gazdaságot, a munkavállalókat, és milyen fajta szociális párbeszédet folytattak le. Tényleg ezeket meg kell vizsgálniuk. Ehhez hozzávettük még az EU reagálását is. Ez mind benne van, rajta van a COVID portálunkon. 188 országot, területet fedünk le ezek által. Beszéltem az EU-ról, a nemrégiben létrehozott reagálás is rajta van ezen az oldalon. Össze lehet hasonlítani azt tehát, hogy az egyes országok mit tettek. A kollégám kiemelte azt is, hogy mennyire fontos a szociális párbeszéd, és az, hogy ezek az intézkedések valóban a, tag, a tagállamokban támogatásra tartsanak szert, és fenntartatóak legyenek. Nagyon fontos tehát áttekinteni azt, hogy mi történt nemzeti szinten. Ezt szerettem volna önökkel megosztani, ez talán hasznos lehet az önök munkája szempontjából. Az ILO brüsszeli irodája mindig az önök rendelkezésükre áll. Köszönöm, mondja az elnök, mindenképpen meg fogjuk vizsgálni ezt a weboldalt. Ez nagyon érdekes, lehet összehasonlítani a különböző intézkedéseket, hogy a különböző tagállamok milyen fajta intézkedéseket hoztak. Most következik az első kérdéskör. Minden kérdezőnek másfél perce lesz, hogy feltegye a kérdését. Szender asszonynal fogjuk kezdeni az LPP e részéről lenni a szó. Oui, merci. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó napot kívánok. Szeretném megköszönni a szakértőinknek a felvilágosítást, ami megmutatja azt, hogy milyen kihívásokkal állít szembe bennünket, illetve a munkaerőpiacot a COVID, és a vállalkozókat is tagadhatatlan, hogy lesz egy előtte és egy utána időszak. Ez a krízis a munkaszervezés teljesen felforgatta, és arra kényszerít bennünket, hogy hosszabb távon is elgondolkozzunk a munkaerőpiac jövőjéről. Most fokozatosan helyreállnak a gazdasági tevékenységek, azonban a kihívás az az, hogy a munkaerőpiacra hogyan tudjuk beintegrálni az új generációkat, a fiatalokat, hiszen eh, a már kiszolgáltatott helyzetekben élőket eh, sújtotta különösen a válság, ezek között pedig kiemelkednek eh, a fiatalok, legyenek diplomások vagy szakmunkások. Ez kapcsolódik természetesen az oktatás, illetve új kompetencia tanítás kérdéséhez is. A kérdésem azon azonban az az, hogy milyen szükségletek vannak, milyen kompetencia szükségleteket azonosítottak a válság során, amelyek révén ezek a fiatalok jobban integrálódhatnak, és milyen konkrét intézkedéseket javasolnak a tagállamok részére. Jongérius asszony az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a két kitűnő előadást az ILO részéről. Egyértelmű az üzenet szerintem. Arra intenek bennünket, hogy lehet, hogy lesz egy lockdown, egy karantén generáció, és emiatt is már mindenképpen valamit tennünk kellene. A kérdésem a következő. Egyértelmű azt szerintem, hogy többet kell tennünk az átmeneti intézkedéseknél. Vannak átmeneti intézkedések, de ennél sokkal többre van szükség. Igen, ezekből egy állandó rendszert lehetne létrehozni talán, és hogyha az informális szektorról beszélünk, amit formálisan nem tekintünk informális szektornak, de ami például a platform gazdaságban, ami történik, itt is azt látjuk, hogy nincsen semmilyen fajta védelem. Szeretnék valamit kérdezni a szakértelmi programról, mert eh, hogyha elemezzük eh, ennek részeit, azt láthatjuk, hogy munkaórákat veszítünk el, és abban is biztosak vagyunk, hogy az új, a fiatal generáció jobban képzett, mint a korábbi fiatal generáció. Ők lehetnek a legjobban képzett generáció, és talán arra kellene koncentrálnunk, hogy hogyan teremtünk új munkahelyeket, és nem inkább az átképzésre kellene koncentrálnunk. Lehet, hogy ki kell használni az alkalmat arra, hogy amikor már beszélünk a jövő héten az ifjúsági garanciáról, akkor itt lehetne arról beszélni, hogy hogyan tudunk munkahelyeket teremteni a szakképzett, jól képzett generáció számára. A második kérdésem, van még egy kis időm. A rugalmas munkaerőpiacról szeretnék kérdezni. a rugalmas szerződéssel rendelkezők sérülékenyek elveszíthetik a munkájukat. A legjobb gyakorlatok áttekintése során láttak-e példát, amit esetlegesen mi is felhasználhatnánk arra, hogy azt mondjuk, hogy így lehetne megvédeni a rugalmas munkavállalókat. Ez egy jó gyakorlat, amit az egyes tagállamokban alkalmazni lehetne. Elnök, ez három perc volt Szemeda asszony a Renew nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadásokat. A jelentés arról beszél, hogy nagyon fontos a nemzetközi koordináció, hogy a fellendülés, a helyreállítás fenntartható legyen. Mi is úgy gondoljuk, ezért a tanácsnak a lehető leghamarabb megállapodásra kell jutnia a helyreállítási alapról. A jelentés hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontosak a ideiglenes munkavállalási formák, sokkal jobb, ha az embereket megtartjuk a munkahelyükön, mint hogy utána kell új munka foglalkoztási formákat keresni. Nagyon fontos a szociális párbeszéd is, ez a legjobb eszköz, és ezt egész Európában támogatni kell, főként ott, ahol a szociális párbeszéd nem annyira áll biztos lábakon. A koordináció tekintetében szeretnék rámutatni arra, hogy Európában jobb administratív koordinációra van szükség. A határok lezárása főként a, az ingázókra, a határmenti dolgozókra volt káros, nem tudtak munkába menni, és csak elsietett bilaterális tárgyalások által lehetett biztosítani azt, hogy biztonságban legyenek. Lehet, hogy lesz egy második hullám, ezért már most gondolni kell a gyakorlatias európai megoldásokra, hogy a határok nyitva maradhassanak, a távmunka működjön, és így tovább működhessenek a cégek. A pártom, a demokratis párt támogatja a távmunkát, anélkül, hogy károsan hatnak ki a határról menti dolgozók számára. Köszönöm, Zsamé asszony, később fog hozzánk csatlakozni, ha jól tudom. A másik kérdéskörben majd több időt kap ezért. Fansparentak asszonynal folytatjuk a zöldek részéről. Igen, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, és ahogy ön is elmondta, hatból egy fiatal ö, nem dolgozik a COVID járvány miatt globális szinten, és ezért ö, az lesz majd azzal a karantén generációval, mint az én generációmmal, amely már eleve egy elveszett generáció. Ö, Hogyha ez ellen fel tudunk lépni, és tudunk küzdeni, eh, ezért ez jó lenne. Az Európai Bizottság javaslattal áll elő az áttekintett ifjúsági garancia tekintetében. Nagyon fontos itt, hogy milyenek a, milyen minőségűek eh, az eh, ajánlatok. Az Európai Parlament már évek óta kéri azt, hogy az ajánlatok esetében kötelező minőségi keret legyen. Mit gondol ön mindenről, milyen fajta kritériumoknak kellene megfelelni egy ilyen fajta minőségi keretnek? Gajking úr az ECR nevében. Igen, nagyon érdekes volt, de ijesztő is volt egyben ez az előadás. A kérdéseim arra vonatkoznak, hogy mi történne akkor, hogyha egy második karanténra is szükség lenne, milyen fajta hatása lenne, vagy esetleg ennek erősebb hatása lenne-e. Aztán a következő kérdésem, lenne értelme annak, hogyha a szisztémreleváns foglalkozásokat felsorolnánk, és ezeket speciálisan támogatnánk, és az előttem szólóval ellentétben mi úgy gondoljuk, hogy a foglalkoztatottak képzését, tovább képzését fontosnak tartjuk, és ezt a szektort nem szabad elhanyagolni a jövőben. Persze egyetértek azzal, hogy mindenképpen a fiatalokat a munkába kell állítani, és gyakran elfelejtik azt, hogy mi a helyzet a családokkal, hiszen ők szenvedik ezt meg a legjobban. Rengeteg dráma játszódik le az otthonokban azért, mert nincsenek elnőzési mechanizmusok, például iskolák nincsenek, a családok túlterheltek, mert otthonról dolgoznak, közben nevelni kell a gyerekeket. Itt a családokra túl nagy teher nehezedik. A munka szempontjából jobb lenne talán, hogyha teljes mértékben másképp gondolkodnánk a társadalmi struktúrák tekintetében, a munkaidőt esetlegesen meg lehetne felezni, tehát két munkavállaló osztozna egy munkahelyen, annak érdekében, hogy az otthonról mókodást, illetve a gyereknevelést lehessen összeegyeztetni. Főként a nőkre nehezedik ez a teher, és ezt nem lehet bér kiegyenlítéssel kiegyenlíteni. Lehet, hogy esetleg ez segíthetne, hogyha egy munkahelyen két ember osztozna. Ezek voltak az én fő kérdéseim. Köszönöm, és most Pereira asszony a GUE nevében kap szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen azokat az információkat, amiket eh, ma elmondtak. Én a saját országom információjára szeretnék eh, korlátozódni, ahol mintegy egymillió millió munkavállalónak csökkentették eh, a fizetését, százezeren vesztették el munkájukat, és a munkavállaló felét illeti valamilyen fajta munkanélküli támogatása. A kisvállalkozások nem kapnak elég támogatást, és azt láthatjuk, hogy a nagy cégek részvényesei mégis megkapják a pénzüket, és néha ezt még állami támogatással teszik. Úgy tűnik, hogy az opportunisták vannak előnyben, hogyan lehetne elérni azt, hogy a fiatalok, akiknek bizonytalan a munkahelye, akik elvesztik a munkájukat, hogyan tudnak megetenni ezek a fiatalok, hogy az olyan cégek, nagy cégek, amelyek a távmunka miatt költségeiket csökkenni eh, látják, nem képesek fizetni a biztosítást a munkavállalók számára, és ez az, ami az ILO által megnevezett adatokhoz vezet. Most folytatjuk a válaszok megadását. Kapszosz úr, öné a szó 8 percre. Ha megengedi, akkor 8 percnél kevesebbet fogok beszélni, és megadom a szót kollégámnak, hogy kielég, kiegészítse az elhangzottakat. Valóban helytálló kérdések ezek. Egyértelmű az, hogy van egy előtte és utána szcenárió, amikor erről a helyzetről van szó. Nem hisszük hogy a munkaerőpiacok ugyanúgy fognak működni, mint a válság előtt, akkor, amikor ez a járvány elmúlt. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig lesz ez a járvány velünk még. Azt viszont tudjuk, hogy a járvány hatása sokkal nagyobb, mint bármit is láttunk korábban. Az OECD előrejelzése szerint a GDP mint a fejlett, a fejlődő gazdaságban is csökkenni fog, és hasonló helyzetre csak a nagy depresszió idején volt példa. Sőt, a hatások nagyobbak, mint akkoriban. az intézkedések hatása éreztő volt azonnal, tehát az, hogy lezárták a társadalmakat. Nagyon sok kérdés kötődött a fiatalokhoz. Azokat a csoportokat kell azonosítani, amelyek érintettek, és ezeket a specifikus csoportokat kell különböző intézkedésekkel támogatni. Jó azt hallani, hogy újfajta párbeszédre van szükség, egy újfajta ifjúsági garanciára van szükség Európában. Ez az egyik olyan program, amelyet az ILO-nál is jó gyakorlatként kezelünk, megpróbáljuk támogatni a fiatalokat. Ha bármilyen tanulságot meg lehet, le lehet vonni a korábbi ifjúsági garancia programból, amit 2008-2009 után hoztak létre, az az, hogy tényleg folytatni kell ezt a fajta rendszert. Ami a nemzetközi koordinálást illeti, én nem vagyok szakértője Európán belül a különböző koordinációs lehetőségeknek, de azt szeretném kiemelni azt, hogy nagyon fontos uh, a magas jövedelmű országok számára az, hogy támogassák az alacsony bevételű országokat, egyértelmű az, hogy a fejlődő országok, amelyeket nagyon súlyosan érintette a járvány, nincsen fiskális lehetőség arra, hogy szembenézzenek ezzel a válsággal, úgy, ahogy azt Európa tette. És ennek lehet egy dominó hatása, hogyha nagyon alacsony jövedelmű országok recesszióba kerülnek, akkor ez katasztrofális hatású lehet globális, szociális szempontból és És eh, a magas jövedelmi osztályoknak mindenképpen erre koncentrálniuk kell. Hogyha lenne egy másik, második eh, hullám, egy második eh, karantén, nem tudjuk azt, hogy az országok mennyire lesznek képesek újra teljes karanténba vonulni. A gazdasági hatása ennek óriási volt, és Európa esetében két hónapos volt ez a periódus, ennek óriási hatása volt gazdasági szempontból, és a következő hónapokban meglátjuk majd azt, hogy mennyire lesz erős a fellendülés, hogy lesz egy második hullám vagy nem, függetlenül ettől minden országnak hasonló korlátozásokat kell létrehajtania, és ezért mutattam rá az ILO munkájára a tracking and tracing kapcsán, hiszen ez lehet az egyik legjobb módja annak, hogy a második hullámmal szembenézzünk, anélkül, hogy eh, nagyon eh, szigorú vagy drasztikus eh, munkahelyi intézkedéseket tegyünk. Hasonló ez a megoldás ahhoz, amit Dél-Korea alkalmazott, tehát a tesztelést, a nyomonkövetést próbálták előtérbe helyezni, így sokkal többet lehetett a munkahelyen megtartani. hatás így is óriási volt, még úgy is, hogy vannak szociális védelmi intézkedések, de Európa így mégis jobban került ki ebből, mint a világ többi része. Az ideiglenes munkanélküli megoldások, ezek már léteztek, ez sokkal egyszerűbb elvégezni, mint új programokat létrehozni időközben a válság során. Európa viszonylag jó helyzetben volt. És ezzel, elnök asszony, szerintem meg is válaszoltam a legtöbb felmerült kérdést. Igen, köszönöm szépen Ferbófen asszony, hogy kíván valamit szólni másodpercben. Let's keep the time for the next... Az időt szerintem adjuk, meg a következő, adjuk át a következő e, fordulóra. Tehát jön akkor a második forduló, mondja az elnök. Kimperopoulos úr kezd a az EPP részéről, de nincs itt, vagy legalábbis nincs kapcsolatban velünk, úgyhogy majd rá később visszatérünk. Pizarro úrral kezdjük a szocialisták részéről. Mr. Pizarro? The... Pizarro úr? Mr. Pizarro, please press the speak button. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Yes. Now are you listening to me? Yes. Igen, most akkor hallják? Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. És köszönöm az ILO illetékeseinek a, az elmondottakat. Portugálul folytatom. Ahogy ez már elhangzott, itt egy korábban ismeretlen mértékű válsággal találkoztunk, és a kockázatok is ismeretlen mértékűek. Nem tudom, van-e értékelés azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalók jogait milyen módon érinthetik a munkaerőpiaci változások. Más szóval nem kellene fölkészülnünk arra, hogy támadás éri a munkavállalók jogait, amelyeket olyan nehéz volt elérni. Évtizedek alatt harcol, évtizedeken keresztül harcoltunk értük. És most a digitális munkavállalásra kényszerített munkásokból platform munkások lesznek. Itt ez konkrétan a fiatalokat érintheti legsúlyosabban, de én két ágazatra külön kitérnék, a kulturális kreatív ágazatra, amely nagyon súlyosan megsínli ezt az időszakot, illetve a platform munkavállalókra utalnék. Nem látják-e, hogy már is visszaszorulóban vannak az ő jogaik? Köszönöm Kapszos úrnak. és nagyon hasznosak tartjuk azt a munkát, amit az ILO végrehajt. Ők azt mondják, hogy 94%-a a munkavállalóknak valamilyen jellegű korlátozásokkal kellett, hogy szembesüljön a válság során, és most, amikor visszatérőben van a gazdaság, akkor a teljes munkaidős foglalkoztatás jelentősen visszaszorult. Ön, önök a tanulmányban a tesztelést és nyomonkövetést javasolják a munkavállalók számára, hiszen ez a munkaerőpiacot kevésbé forgatná fel, hogyha ez sikeresen végig vihető lenne, és ráadásul az elveszett munkaidőt is legalább 50%-kal csökkentené, amit nyilván közegészségügyi politika megtervezésekor, eh, illetve a munkahely eh, egészségügyi intézkedések megszervezésekor figyelembe kell venni. De ne felejtsük el a mentális egészséget sem. Eh, nem tudom, a szakértőknek van-e valami fajta adata arról, hogy hogyan lehet ezt mérni, illetve hogyan lehet a mentális egészségre gyakorolt hatást, a kockázatokat csökkenteni. Az, hogy szorongás van az emberekben a, a, a következményektől, és a stressz is mentális egészségügyi probléma. Tehát ne csak a fizikai egészségükre figyeljünk oda a munkavállalóknak, hanem a mentális egészségükre is. Egy újabb kérdés pedig, az ajánlásoknál tudnak-e konkrétabban eh, mondani valamit arról, hogy a tagállamok eh, hogyan eh, tudják minden munkavállalóra kiterjeszteni a tesztelést, illetve a tracinget, a nyomonkövetést. Danielson úr, köszönöm, és köszönöm a két előadást. Az első kérdésem az a munkavállalók egészségére vonatkozik, és munkai biztonságra. Ez a Covid után nyilvánvalóan különösen fontossá válik, hiszen meg kell menteni, meg kell védeni az egyes munkavállalók egészségét. Ha már erről beszélünk, akkor a térjünk ki az ILO egyezményekre, e, és e, látnak-e valamilyen lehetőséget, illetve szükségességét annak, hogy módosítják, módosítsuk valamelyik e, ILO egyezményt, ami pedig a kollektív szerződéseket illeti, illetve kollektív tárgyalásokat. Nem tudom, láttak-e már különbséget országok között, a szerint, hogy a kollektív tárgyalások zajlanak, illetve a partnereket bevonják, és másfelől olyan országok között, ahol esetleg ez nem történik meg. Maxova asszony következik. Köszönöm. Campos és Ferboven szakértőinknek köszönöm a beszámolókat. Ahogy önök is mondták, a fiatalokat különösen érinti ez a sokszoros sok helyzet, eh, hiszen a képzés, az oktatás eh, is eh, abba maradt, illetve elvesztették a munkahelyüket, vagy a fizetésüket, jövedelmüket. Ez több éves problémának néz ki a fiatalok esetében. Éppen ezért munkaerőpiaci politikákkal kellene csökkenteni azok hatását. El tudnák-e mondani, hogy Európában a fiatalok között milyen csoportok különösen érintettek, kitettek, például a fiatal nők, a fiatal férfiakhoz képest, vagy az ágazati megoszlás milyen ebből a szempontból, és milyen javaslataik vannak arra, hogy az esetleges egyenlőtlenségeket csökkentsük. Kányesz úr a Renew részéről következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm én is a két előadást, nagyon érdekesek voltak. Egy kérdés. A COVID-19 megmutatta azt, hogy a távmunka valósággá vált ágazatokban, minden ágazatban, szinte minden országban. Ez lehetőségeket is jelent, ugyanakkor kihívásokat és kockázatokat is tartogat. Én Schmidt eh, biztosnak a közelmúltban feltettem egy kérdést arra vonatkozóan, hogy a 2008-as EU keretet eh, frissítsük a bekövetkezett fejlemények fényében, és ahogy én látom, az ILO jelentés harmadik pillére COVID-19 ügyben eh, kitér a távmunkára is. Én ezért azt szeretném tudni, hogy önök szerint a távmunkával kapcsolatban ajánlásokat kellene megfogalmazni, eh, amelyek adott esetben elvezethetnek egy nemzetközi egyezményhez, amely keretet adhat az országok számára az egész világon, hogy kezelni tudják a távmunkával kapcsolatos kockázatokat. Szerintem fontos, hogy a COVID utáni időszakban meglegyenek azok az információk, amelyek révén ezt a helyzetet kezelni tudjuk, mégpedig egy közös kerettel. Köszönöm. A következő hozzászóló Fan Sparenták asszony, zöldek részéről. Thank you. Um, this week the I... Köszönöm. Ezen a héten az ILO a migráns munkavállalókkal kapcsolatban ad ki egy briefinget, illetve odafigyel a harmadik, és azt magunk is látjuk, hogy ezek a migráns munkavállalók különösen problémás helyzetbe találhatják magukat. Most láttuk a németországi húsfeldolgozó üzemekben foglalkoztatott munkavállalók sanyarú sorsának következményeit. A, gyakran ilyenkor a lakhatást is a munkáltató intézi, ami nem feltétlenül megfelelő minőségű és ráadásul kiszolgáltatottá teszi a munkaadó irányába, hiszen a munkai elvesztése egyben a lakhatás elvesztését is jelenti. A briefingben is akarnak-e ezzel foglalkozni a jövőben, illetve mit tehetünk annak érdekében, hogy a szabályok itt megváltozzanak, és hogy az emberek ne essenek a különböző szabályok között mindenféle szakadékokba. Köszönöm. Az ECR részéről következik. Köszönöm, az előttem szóló tulajdonképpen már beszélt arról a témáról, amit is én is érintettem volna, ez az Észak-Rajna Vesztfáliai húsfeldolgozó üzemeket érinti, de hát már a válság előtt is voltak ezekkel gondok. Érdemes lenne a válság helyzetből most levonni a tanulságokat. A kérdésem az, hogy gondolkodnak-e azon, hogy legyenek esetleg egységes szabályok az emberek elszállásolásával kapcsolatosan, hiszen már évtizedek óta nem megfelelőek a körülmények ezen a téren, és ez eredményezi most ezt a fertőzési hullámot, illetve azt, hogy most egy gócpont alakult ki, és hát ki issza meg az egésznek a levét, a nők és a gyermekek, hiszen elsősorban az óvodákat és bölcsödéket zárják be. Ebben az ágazatban már rég tenni kellett volna mm, kellett volna tenni valamit, és kellett volna tenni valamit a, azért is, hogy a lockdown ellenére például működtethetőek legyenek az iskolák és óvodák hiszen az internet már rengeteg lehetőséget biztosít. A határokon át közlekedő munkavállalókat és idénymunkásokat illetően azt kérdezném, hogy nem lenne érde, érdemes esetleg az idénymunkásokat arra kötelezni, hogy miután elutaznának egy másik országba, esetleg teszteltessék magukat. Köszönöm. Now, Madame Kiabi on behalf of GUE. IB, sorry. Az ID részéről következik eh, Kájbi asszony. Köszönöm, ez egy nagyon érdekes jelentés volt, eh, amelyben szó esik arról is, hogy eh, a kis és nagykereskedelmet sújtotta leginkább a válság, e, ezek e, a munkavállalók e, között ki kell emelni az Amazont, amelynek a profitjai rendkívüli mértékben megnőttek a bezártság miatt. Jeff Bezos főnök 24 milliárddal növölte meg a vagyonát néhány hónap alatt. Mindezt a munkáltatók, a munkavállalók hátrányára e, tette. E, a, ha Amazon munkavállalókkal dolgozunk, vagy beszélgetünk, akkor azt láttuk, e, azt halljuk, hogy mindenfajta védelem nélkül félelemben dolgoztak, nem tudták a távolságot tartani egymástól a raktárakban, és amennyiben nem jöttek mondjuk Covid miatt dolgozni, akkor rögtön a fizetésük bánta. Nem tudom, hogy erről a témáról, illetve az Amazon magatartásáról készítenek-e tanulmányt, vagy valami egyéb összefoglaló anyagot. Köszönöm, Randinelli asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr szeretném megköszönni az ILO munkáját, illetve a szakértők eh, eh, beszámolóját. Eh, nagyon súlyos a foglalkoztatási válság, és látjuk azt, hogy kicsit nagyon eltérőek a helyzetek az európai országok között ez a helyzet, ez a munkanélküliség, ez sok országban strukturális marad. Az ILO és a parlament is azt mondta, hogy a COVID elleni harc az a munkahelyeken is meg kell vívni, hiszen a fertőzések jelentős része is ott történik. Éppen ezért a tesztelés és nyomon követés különösen fontos. Hogyan lehet a munkahelyek biztonságát jobban biztosítani? E, illetve az, hogy a harmadik szintűre e, határozták meg, a, nem pedig negyedik szintűre a vírus veszélyességét a parlament. E, ön erről is beszélt. Mit gondol az ILO erről, és hogyan kezelik nemzetközi szinten ezt a kérdést, tehát a vírusnak a besorolását? Köszönöm. Kimperopoulos néppárti képviselő nem jött meg, Zsame asszony sem látjuk, megint csak 8 percet kap Krafszosz úr. Um, Nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, kezdeném az Amazonnal kapcsolatos kérdéssel. Ez az utolsó előtti kérdés volt, ugye? Az Amazon nevében nem nyilatkozhatom, de az világos, hogy már régóta lejt a pálya az online kereskedelem felé. Az Amazon nyilvánvalóan a legnagyobb kedvezményezettje ennek a trendnek. Nyilvánvalóan a kisvállalkozások számára az nagyon nagy kihívást jelent. Láthattuk, hogy vállalkozások mennek tönkre ennek a tendenciának a következtében. Jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy a kisvállalkozásokra kettős hatás hárul. Egyrészt eleve az online kereskedelem felé való eltolódás jelentett gondot eleve, és aztán pedig a járvány következtében még többen kezdtek el online vásárolni. Volt tehát már eleve egy ilyen tendencia, ez most felerősödött, a válság illetve a világjárvány következtében, úgyhogy még súlyosabbá vált a kisvállalkozások helyzete. A prezentációmban szereplő nagyon sok számadat a munkavállalókat érintette, akiket nagyon súlyosan érintett a járvány, de persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a vállalkozásokra magukra is nagyon nagy hatással van a világjárvány, különösen a legkisebb vállalkozásokra. a távolságtartást célzó, illetve a munkavállalók biztonságát célzó intézkedések nyilvánvalóan nem érintik olyan súlyosan a munkavállalók jövedelmét, hogyha megfelelő szociális védőrendszerek vannak, védőhálók vannak érvényben, de hogyha valakinek hónapokig fizetés nélküli szabadságra kell menni, akkor ez nyilván nagyon súlyos hatással bír a munkaerőpiac egészére. Úgyhogy mindkét oldal részéről látni kell a helyzetet, vannak bizonyos típusú vállalkozások, és vannak bizonyos munkavállalói csoportok, akikre külön oda kell figyelniük a jogalkotóknak. Ami a kulturális ágazatot és a platformokon dolgozó munkavállalókat életé, ezt valóban megvizsgáltuk. A művészeteket és a szórakoztatóipart magába foglaló ágazat az egyik legsúlyosabban érintett ágazat, nem a legsúlyosabban érintett, de az, az erősen érintett ágazatok közé tartozik. A platform munkavállalók esetében és az informális munkavállalók esetében azt látjuk, hogy Habár a platform dolgozók nem feltétlenül számítanak informális munkavállalónak, mégis ebbe az irányba látunk egyfajta tendenciát. Ők is azok közé tartoznak, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben voltak az elmúlt néhány hónapban. Ami a mentáli, mentálhigiénés kockázatokat illeti, ennek a témának nem vagyok szakértője, de teljesen egyértelmű, hogy nem csak a munkavállalók számára volt kiatással a járvány, hanem az emberek mentális jólétére is. Tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók a legkiszolgáltatottabbak nagyon nagy számban betegszenek meg a járvány következtében, de van rengeteg egyéb munkavállaló, aki esetében nem gondoltuk volna, hogy kockázatosabb lenne a helyzetük, banki dolgozók, a kiskereskedelemben dolgozók, és sorolhatnám még hosszasan. Ezek hagyományosan nem olyan foglalkozások, amelyeket különösebben kockázatosak, kockázatosnak tartunk, de a járvány világossá teheti számunkra, hogy nagyon is fontos a munkahelyi biztonság és egészségügy kérdése minden munkavállaló szempontjából. Itt be is fejezném, és átadnám kollégámnak a fennmaradó időt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Ferbóven asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán néhány szót mondanék a mentálhigiénével kapcsolatosan. Ma jelent meg egy új iránymutatás arra vonatkozóan az ILO részéről, hogy a munkaadók hogyan milyen, mit tehetnek, milyen intézkedéseket te, foganatosíthatnak a mentálhigiéné megőrzése érdekében. Nem csak a kormányok, hanem például a szakszervezetek, a munkaadói szövetkezetek is mind-mind közösen tehetnek annak érdekében, hogy a COVID-19-es járvány okozta problémák nyomában mit tehetünk. Ahogy a Jongérius asszony is elmondta, nagyon fontos meghatározni, mit tekintünk bevált gyakorlatnak, meg kell nézni, hogy ezek hogyan működnek. A szociális védőháló kialakítása, működtetése egyetemen tagállami kompetencia, különböző tagállamokban nagyon különböző intézkedések társulnak a szociális védőhálókhoz, de a válság előtti időszakban már tapasztalt problémák most még inkább felerősödtek, ez egyértelművé vált. Tehát ez egyfajta jelzés számunkra, hogy még jobban meg kell erősíteni a szociális védőhálókat, védőhálókat mégpedig hosszú távon és szociális párbeszéd révén. Az ILO tehát azt tartja elsődlegesnek, nem csak a válságra adott közvetlen reakció a fontos, hanem a talprálás időszaka is ebből a szempontból. Ehhez kapcsolódik szorosan az ifjúsági munkanélküliség kérdése, egy átfogó csomagra van szükség. Nem elég a készségfejlesztés, szükség van a munkahelyi teremtésre is, és nagyon fontos, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportokra figyeljünk oda elsősorban. Az úgynevezett lockdown generáció belül ugyanis már vannak olyanok, akik éppen, hogy beléptek volna a munkaerőpiacra, aztán vannak olyanok, akiknek megtorpantak a tanulmányaik, vagy megszakadtak a tanulmányaik, mert nincs internet, megfelelő internet hozzáférésük, nem tudták az online kurzusokat követni, és így tovább. Tehát egy átfogó megközelítésre van szükség, amely biztosítja, hogy ez a nemzedék amelyre szükség lesz az összes EU-s tagállamban, hiszen demográfiai gondokkal is küzdködünk, hogy ez a nemzedék, ennek a nemzedéknek a problémáit megoldjuk, és hosszú távon megvalósuljon a gazdasági fellendülés az ő bevonásukkal. Fontos, hogy a válság nyomán emellett visszatérjünk ugyan a normalitásba, igen, de egy jobb normalitásba, mint amilyet azelőtt láthattunk, és fontos, hogy ezen a munkavállalók és munkadók közösen dolgozzanak. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen mondani, de hát nyilván nem tudtunk kimerítően mindenre kitérni, hiszen rengeteg rész területre ki lehetne még térni ennek kapcsán. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság képviselőjének, Louis Pretznek adnám meg a szót két percre. Parancsoljon. Látnak engem? Kenyesz képviselő. Tudom, hogy nincs sok időnk, de hát konkrét, idő, konkrét kérdéseket tettünk fel. Lehet ezekre azt mondani, hogy nem tudom, nem tudom most megválaszolni, de azért nem tartom helyesnek, hogy egyszerűen csak így elsiklottak, elsiklottak bizonyos kérdések fel, ezt nem tartom elfogadhatónak. Ha már konkrét kérdést tettem fel, akkor örülnék annak, hogy ezt meg is válaszolják, Akár meg is ismételhetem a kérdést, nem tudom, emlékeznek erre, hogy mit kérdeztem. Én úgy gondolom, hogy egy szakbizottságon belül az a megfelelő eljárás, hogyha feltett kérdésekre kapunk választ. És Kányász úr, ha jól emlékszem, a teleworkingre kérdezett rá, tehát a távmunkára, a lehetőségekre, kockázatokra. Nagyon aktuális a kérdés természetesen, az ilo nincs ajánlása vagy egyezménye a távmunkával kapcsolatosan, de a Eurofound-dal együtt végeztünk egy tanulmányt arról, hogy a telework, illetve a távmunka alkalmazása mikor a legjobb, mikor a legelőnyösebb, de ez még a járvány előtt készült kitért arra, hogy továbbá, hogy a távmunka mennyiben lehet hatásos vagy hatékony, tekintettel a munkavállalók mentális egészségére, és mindenképpen eljutatom önnek ezt a tanulmányt, de talán hosszabb távon érdemes lenne elbeszélgetni arról is, hogy a járvány nyomán mihez kezdjünk a távmunkával. De hát ez egy egyezmény kialakítása, megszövegezése, elfogadása hosszú folyamat. Az Európai Unió sokszor jóval előbbre jár, mint az ILO az ilyen kérdésekben, de természetesen nagyon fontosnak tartom, hogy a COVID-19 munkavállalókra gyakorolt, munkavállalók jólétére gyakorolt hatását és a távmunkát is meg kell majd vitatnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akár, ha valaki úgy érzi, hogy nem kapott konkrét választ a kérdésére, akkor talán írásos eljáráson belül eh, érdemes tisztázni ezt akár a titkárság közvetítésével, így eh, biztosíthatjuk, hogy mindenki választ kapjon a kérdésére. Akkor most megadnám a bizottság képviselőjének a szót, parancsoljon, két perce van. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, mondja Prácz úr. Köszönöm a bizottság részéről az ILO-nak a proaktív megközelítést a COVID-19-es járvány kapcsán. Márciusban az ILO közzétette első monitorját a válsággal, illetve a járványjal kapcsolatosan, és azt kérte, hogy legyen egy globális megközelítés. Azóta négy monitort, úgynevezett monitort tett közzé az ILO, legelső monitorjában az ILO hangsúlyozza, hogy az ehhez hasonló válságok idején a nemzetközi munkaügyi normák kulcsfontosságú alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy egy megfelelő talpraállásra kerüljön sor gazdaságilag és a munkaerőpiacon. Nagyon fontos mindeközben persze a szociális igazságosságra is odafigyelni. A nemzetközi munkaügyi normák elősegítik, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó intézkedések születhessenek a gazdasági helyreállítás szellemében. A tolmácsok megjegyzik, hogy sajnos nagyon rossz az internet kapcsolat, ezért nagyon nehezen követhető a hozzászóló. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az összes intézkedés mellett a jó kormányzás, az emberi jogok, a jogállamiság, a diszkrimináció mentességet is fenntartsuk. Egy másik fontos elemet is szeretnék kiemelni. Az ILO hangsúlyozta, hogy a járvány aránytalanul, magas arány, aránytalanul súlyosan érinti majd a legkiszolgáltatottabbakat, így a fiatalokat is például. Örülünk annak, hogy az ILO véleménye szerint az ifjúsági garancia egy nagyon pozitív példa arra, hogy hogyan lehet ezeket a kérdéseket kezelni. Lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk és megóvjuk a fiatalokat attól, hogy hosszú távon is kívülrekedjenek a munkaerőpiacon. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm az ilo meghívottainknak is, akik beszámoltak nekünk a gazdaság, a COVID-19-es járvány munkaerőpiacra és gazdaságra gyakorolt hatásáról. Be kell ismernem, nagyon sokkoló adatok voltak ezek az én számomra is, de egyértelmű, hogy csak is az adatok és a tények alapján tudunk megfelelően felkészülni egy esetleges második hullámra, és így tudjuk képessé tenni a tagállamokat is arra, hogy hatékonyan harcoljanak a gazdasági hatások ellen. Köszönöm. Ezzel rátérünk a napirendünk ötös pontjára. Az erőszak és zaklatás elleni 190. számú ILO egyezmény – és a bizottság javaslata a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet erőszak és zaklatás elleni egyezményének az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra. Nagyon érdekes a téma. Itt lesz velünk a tanács képviselője is, aki esetleg beszámolhat nekünk arról, hogy ugyan olyan helyzetre kell -e számítani, mint az isztambuli egyezmény kapcsán. Ferbóven asszonynak akarom most megadni a szót, hogy megtarthassa prezentációját, és aztán lesznek majd egyéb hozzászólóink is. Most egyelőre megadom a szót akkor Ferbóven asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit itt az Európai Parlamentben, de üdvözlöm a bennünket interneten követőket is. Köszönöm érdeklődésüket a téma iránt, nagyon örülök, hogy az a foglalkoztatásügyi szakbizottság érdeklődést mutatott a tavaly elfogadott egyezményünk iránt. Pontosan egy évvel és egy nappal vagyunk az egyezmény elfogadása után, egy olyan időszakban, amikor az egész világ küzd a COVID-19-es világjárványjal, éppen ezért ezek az eszközök soha nem voltak olyan relevánsak, mint most. Én mutatom majd be a diák első felét, és Valentina Begéni kollégám, aki Genfben van, folytatja majd az előadásomat. Ő neki technikai szaktudása van, és a technikai kérdésekre is ő fog válaszolni. Nézzük az első diát. Az ILO belül a normák kialakításának folyamata igen hosszú, hiszen a tagjaink az mind-mind meg kell, hogy egyezzenek, ide tartoznak, ide tartozik 187 ország, a munkavállalói szervezet, munkadói szervezetek, szakszervezetek és így tovább. Ezen a dián, az első dián az eredményeket láthatták, gyakorlatilag ez a három általam említett csoport szinte egyhangulag fogadta el az egyezményt. Mindezt öt évnyi, nagyon kemény munka előzte meg, és kulcsfontosságú az eredmény minden érintett és az EU-s tagállamok szempontjából is. Most pedig elmondom, hogy miért. Az ilo belül a tárgyalások során az EU-s tagállamok kormányai, a munkadói szervezetek és a szakszervezetek is mind, mind nagyon fontos szerepet játszottak abban, hogy kialakuljon ez a konszenzus. Így most már teljesen egyértelműen megállapodás született minden fél részéről, egy nagyon erős egyezmény jött létre, amelynek a ratifikációja a lehető leggyorsabban meg kell, hogy történjen. A folyamatot a bizottság indította el, hiszen először is mindig egy belső folyamat adja meg a kezdőlökést, amikor EU-s kompetenciákról van szó. Január 22-én indult el a folyamat, a ratifikációra való felhatalmazással, és aztán valószínűleg december után a parlamentnek is jóváhagyását kell adnia a tanács ezen határozatához, miszerint a tagállamoknak ratifikálniuk kell az egyezményt. Jelen pillanatban a horvát soros elnökség vezeti a folyamatot. A bizottsági javaslatban felsorolták az összes olyan EU-s jogszabályt, amely itt valamilyen szereppel bír, vannak itt rendeletek, irányelvek, például a munkahelyi biztonságot és egészséget érintő jogszabályok, és és aztán ugye a bizottság elfogadta a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet is márciusban. Ebben is szerepel a, az egyezmény ratifikációjának fontossága, illetve egy arra vonatkozó ajánlás. Tehát van itt egy erős kapocs, és nagyon fontos, hogy az EU-s tagállamok ratifikálják ezt az egyezményt. Ez az egyezmény a ismét csak megerősíti az ILO ö, szociális igazságoságra vonatkozó mandátumát is. Egyfajta globális kezdeményezésről van szó, hiszen most az ILO minden egyes tagállamának inkluzív, integrált és nemek közötti egyenlőségre odafigyelő ö, szabályozást kell elfogadnia az erőszak és a zaklatás ellen saját jogszabályaival, összhangban és a szociális partnerekkel konzultálva. Most a hármas diát nézzük, mi is az az egyezmény. Az egyezmény egy kötelező erejű nemzetközi megállapodás, amely bizonyos követelményeket támaszt, és amelynek a végrehajtásáról az ILO felügyelő szervezeteinek is jelentést kell tenni. Uruguay és Fiji nemrégiben ratifikálták a, az egyezményt, egy évvel tehát az egyezmény elfogadását követően két ratifikációra már sor került, ami azt jelenti, hogy egy év múlva, június, 2021. júniusában ebben a két országban már hatályba is lép. És hát egyelőre várjuk, hogy mely európai, első európai országok fogják elfogad, eh, ratifikálni az egyezményt. Az ajánlás emellett eh, ezzel szemben az egyezmény végrehajtásához ad, nyújt segítséget, nem kötelező jellegű eszköz, egyszerűen csak eszközöket kínál a végrehajtáshoz. Négyes dia, miért van szükség ezekre az eszközökre? Azt hiszem, önöket igazán nem kell meggyőznöm arról, hogy ezekre az eszközökre szükség van. Egy dolgot szeretnék elmondani, ezzel az egyezménnyel az ilo belül sikerült a munka világában az emberek védelmét célzó eszközöket javítanunk, főként ami a nők és a lányok védelmét érinti. A munkát egyébként még a MeToo mozgalom előtt indítottuk el, és hát a MeToo mozgalom révén még relevánsabb, relevánsabb, relevánsabbá vált. Ötös dia, miért innovatívak ezek az eszközök? Az aklatás és erőszak elleni első nemzetközi normákról van szó. Nagyon erős nemzetközi konszenzus áll a hátterükben, és egy új jogot ismernek el, mégpedig az ahhoz való jogot, hogy valaki a munkavilágában ne kelljen, hogy szembesüljön az erőszakkal, illetve az aklatással. Egyfajta kulturális paradigmaváltásról is beszélhetünk, hiszen a méltóság és a tisztelet paradigmaváltását látjuk, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőség fontosságára, ugyanis a nemek közötti különbségeket figyelembe vévő jogalkotások, prog, jogalkotás programok, politikák megelőzhetik a zaklatást és az erőszakot a munkavilágában. Most megadnám a szót a Genfi kollégámnak, útra valóul még egy idézet. Az egyik kormányzati, román kormányzati delegáltól származik az idézet. Ugye tavaly Románia látta el az ILO elnökségét, elnöki tisztségét. Tisztségét ő azt mondta, hogy senkinek nem kellene, válasz, senkit nem kellene arra kényszeríteni, hogy válasszon a munkához való jog, illetve az erőszak és zaklatásmentes élethez való jog között. Madame Begini, please press the... Begini asszony kérjük nyomja meg a speak gombot. Igen, hallanak engem? Hallanak? Igen, halljuk önt. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. A 190-es egyezmény valóban egy mérföldkövet jelent Először ismerjük el azt a jogot, hogy mindenkinek joga van erőszak és zaklatás mentesen dolgozni. A különböző szerepeket is bemutattuk, amit a kormányok, munkaadók játszanak. Igazából egy mandátum ez minden szereplő számára a munkavilágában. Egyértelmű kapcsolatot hoz létre a munka, munkához való jog, illetve a megkülönböztetés ellenesség között. Ahogy korábban is hallhattuk, inkluzív, nem megközelítés alapú megközelítés kell itt. Ez inkluzív, mert minden szektort magában foglal a formális, informális iparágakat, szektorokat, vidéki, nem vidéki területen. Néha fragmentált módon kezelik a zaklatást, erőszakot, néha csak megkülönböztésként kezelik ezt. Ez az eszköz a különböző aspektusokat összesíti, az a nem megkülönböztetés elvét, a munkához való jogot, elismerik azt, hogy a nők jobban kivannak téve az erőszaknak, az zaklatásnak, beleértve a szexuális zaklatásnak, amit az EU aki is tilt, de arra is szükség van, hogy megoldjuk az ilyenfajta erőszak okait. Nem lehet csak a szimptomákat kezelni, hanem az okokat kell kezelnünk. Az egyezmény felszólít arra, hogy a diszkriminációt szüntessék meg, például a nem alapú erőszakot, vagy a, a beosztottak felé irányuló erőszakot. Az egyezmény széles körben tárgyalja a diszkriminációt, az erőszak kérdését, pszichológiai, fizikai erőszak is ebbe benne van. Nagyon nehéz megkülönböztetni a zaklatást, illetve az erőszakot néha. Az egyezmény pragmatikusan kezeli ezt, és az erőszakot eh, és a zaklatási formáját tekinti, illetve itt az EU ide vonatkozó fogalmait vették alapul. A nemi alapú erőszakot az erőszak és az akatás egy formájának tartják, amely a nőkre, férfiakra, illetve olyan személyekre is irányulhat, akik egyik nem képviselőnek sem vallják magukat. Specifikus magatartásokat is magába foglal, tehát mindez. Mindenkit megvéd ez, az egyezmény a munka világában, mindenkit, aki dolgozik, nem csak a foglalkoztatókat, hanem e, olyanokat is, akik például gyakornokként, vagy munkakeresőként e, léteznek. Minden olyan zaklatástól, erőszaktól véd ez az egyezmény, ami nem csak a fizikai munkahelyen történik, hanem ezen kívül is például az otthonokban, akkor, hogyha azok munkahelyének minősülnek, vagy például, hogyha kommunikációról van szó, vagy olyan eseményeken, amelyek a munkához kötődnek, vagy hogyha a munka, vagy olyan lakóhelyeken, amiket a munkaadó bocsát rendelkezésre. Nagyon fontos az, hogy legyenek jogolvaslati módok, és hadd zárjam azzal, hogy kiemelem azt, hogy az egyezmény nagyon fontos a COVID-19 járvány során, és azt láthattuk a járvány óta, hogy nagyon sok erőszakot láthatunk a munkahelyeken, idegengyűlölet, rasszizmus, ápolók elleni erőszak, vagy más munkavállalókkal szemben, például a szupermarketekben, vagy akár a távmunka során is látható ez. Az egyezmény felismeri első alkalommal a kapcsolatot az otthoni erőszak, illetve a munkahelyi erőszak között. Úgy gondoljuk, hogy a munkavilágában csökkenteni kell a családon belül erőszak hatásait. Intézkedésekre lehet szükség, például munka, rugalmas munka lehetőségek, időrenes tilalma az elbocsátásnak. Tehát felismeri az egyezmény azt, hogy hatása van a családban erőszaknak a munkavilágára. Lezárom itt, de várom az önök kérdéseit. Öné a szó, elnök asszony. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a tanács képviselőjének, Ivana Ruzman asszonynak, a tanács szociális ügyek eh, munkacsoportjának vezetője ő, Ruzman asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is hadd köszönjem meg, hogy meghívtak ide. Örülök annak, hogy itt lehetek önökkel ma, és megvitathatom önökkel ezt a nagyon fontos kérdést, és elmondhatom azt, hogy hol tartanak a tanácsi viták. Ahogy korábban is hallhattuk, tegnap volt egy éve annak, hogy sikeresen tárgyaltak az ILO-ban, Genfben erről a témáról, és a mai téma valóban nagyon fontos. Szeretnék köszönetet mondani az ILO képviselőinek, hogy hozzászóltak, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez az ILO egyezmény együtt az 206-os ajánlással valóban az első olyan nemzetközi eszköz, amely minimális standardokat határoz meg a munkavilágában történő zaklatás és erőszak leküzdése érdekében. Ez az eszköz egyértelmű keretet ad az intézkedésekre, és lehetőséget ad arra is, hogy a munkavilágát tisztességgel, tisztelettel lehessen formálni. Bizonyára tudják, hogy az ilyenfajta viselkedés, az erőszak, az aklatás az emberi jogok megsértését jelenti. Ezzel a MeToo és más hasonló mozgalmak is foglalkoztak. Az Európai Unió fontos szerepet töltött be a Genfi ILO konferencia béli tárgyalásokon tavaly. Az összes tagállam hozzászólt sikeresen a tárgyalásokhoz, A delegációk hangsúlyozták azt, hogy eltökéltek az emberi jogok támogatása mellett, a tisztességes munka és a biztonságos, egészséges munkahelyek kialakítása mellett, a nő-férfiak közötti esélyegyenlőség mellett, illetve bármilyen fajta diszkrimináció leküzdése mellett. Hallhattuk, hogy Uruguay volt az első ország, amely ratifikálta ezt az egyezményt, ehhez gratulálunk. Személyesen remélem, hogy a többi tagállam is követi majd ezt. Hadd emlékeztessek röviden arra, hogy az Európai Bizottság javaslattal élt január 22-én, és azóta ez a javaslat a tanács napirendjén van. A horvát elnökség ezt prioritásként kezeltük. Azonnal megkezdtük a vitákat, és nagyon ambiciózus tervünk van arra, hogy hamarosan le is zárjuk ezt. A tárgyalások során a delegációk üdvözölték a javaslatot, széles körű a támogatás a tanácsban, a delegációk nagy arányban szóltak amellett, hogy ratifikálják a lehető leghamarabb ezt az egyezményt. Hadd emlékeztessek még röviden arra, hogy ez az hogy ezen ILO egyezmény esetében az EU ezt nem tudja ratifikálni, csak is az EU tagállamai tudják ezt megtenni. Reméljük, hogy nem az lesz majd a helyzet, mint eh, ahogy ezt az elnök asszony is mondta, az isztambuli egyezménnyel. Reméljük, hogy a tárgyalások eh, gördülékenyek és gyorsak lesznek. A tagállamoknak kell most megtenni a szükséges lépéseket, és biztosítani azt, hogy ratifikálják az egyezményt az Európai Unió érdekében. Ami a tárgyalásokat illeti, a technikai szintű tárgyalásaink során februárban és március elején széleskörű támogatást kaptunk a javaslat mellett, az volt a tervünk, hogy az általános megközelítést az e, e, szó, tanácsülése már véglegesíthetjük, viszont a Covid válság miatt ez kútba esett, így késdelem volt a folyamatban, a terveinket át kellett egy kicsit alakítani. Ugyanakkor a konstruktív, pozitív hozzáállás miatt, amit tapasztalhatunk a delegációk részéről, és a kitűnő együttműködés miatt a bizottsággal sikerült elfogadni a dokumentumot, amit minden tagállam támogatott. Ahogy korábban is elmondtam, a váratlan események miatt, amit a COVID járvány okozott, voltak késedelmek a határidők esetében. Megpróbálunk azonban erre megfelelő megoldást találni. A tanácsi szabályok sajnos nem mindig eléggé rugalmasak. Bizonyára tudják, 8 nap múlva véget ér az elnökségünk, a német elnökség következik ezután, és ha jól tudom, a német elnökség is prioritásként fogja kezelni ezt a dokumentumot, további lépéseket tesznek majd e, az előrelépés érdekében, és remélhetőleg ez sikeres is lesz, és majd megküldjük az Európai Parlamentnek a hozzájárulási kérelmet. Úgy gondolom, hogy a mai vitánk nagyon fontos, és várom az önök kérdését. Köszönöm szépen! Következik az első kérdésforduló. Szkiterel asszony az első, az LPP e nevében, is egy percet kap a kérdés feltevéséhez. Köszönöm szépen, elnök asszony! az, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ne érje őt erőszak vagy szaklatás, ez nagyon fontos, üdvözlöm azt, hogy az ILO kezdeményezést tett ezen egyezmény irányába. Remélem, hogy ez az egyezmény pozitív hatással jár majd számos munkavállaló számára. Láthattuk azt, hogy az elért megállapodások nem mindig kerülnek beváltásra, ezért fontos az, hogy EU egységesen lépjen fel, és tegyen meg mindent annak érdekben, hogy gyorsan és maga biztosan lépjen fel, hogy az egyezmény valóban valósággá váljon. Európában nem nincs helye az zaklatásnak és erőszaknak. Sajnálattal kell mondanom azt, hogy nagyon sok jelentést kapunk a munkahelyi zaklatásról, erőszakról. Az e- egyezmény remetőleg eredménnyel jár. Önök szerint melyik az az intézkedés, amely valóban hatással járhat a nők számára. Kíváncsi vagyok arra, hogy, és örülök annak is, hogy a tanács prioritásként kezeli ezt a kérdést, és várom a további vitákat ebben a kérdéskörben. Jongérius asszony, az SND nevében egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadásokat, a tanácsnak is köszönöm, hogy itt van. Az első kérdésem az az, hogy idő hiánya miatt nem volt a nemek közötti esély egyenlőségről megállapodás. Ezt azért kérdezem, mert Európában is vannak olyanok, akik megkérdőjelezik az isztambuli egyezményt, bár sokan egyetértenek velem abban talán, hogy ha valaki megkérdőjelezi az isztambuli egyezményt, akkor az emberi jogokat is megkérdőjelezi. Tehát mindenképpen sikra kell szállnunk ezen egyezmény mellett, és nem szabad habozni akkor, amikor a 190-es egyezményt ratifikáljuk. Nagyon fontos az, hogy minden tagállam ratifikálja ezt az egyezményt, mert bár nagyon sokan még otthonról dolgoznak, ez nem garantálja azt, hogy az embereknek biztonságos a munkahelye. Az én országom sem ratifikálta ezt, Olaszország, Románia, Németország sem, és ezért nagyon fontos az, hogy példával járjunk elé. A kérdésem az az, hogy most tényleg csak időbeli okok miatt nem történt ez meg, vagy a tanácsban van-e gond az e nemek közötti esélyegyenlőséggel? Pizzolaro úr a Renew nevében. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Mi üdvözöljük a Rinyúnál ezt az egyezményt, hiszen az erőszak, a zaklatás sajnos mindig eléggé eh, tapasztalható Európában. A COVID-19 járvány a helyzetet csak rosszabbította, az EU alapvető jogügynöksége tanulmányában azt mutatta, hogy háromból egy nő valamilyen fajta fizikai vagy szexuális zaklatásnak van kitéve. Romániában extrém erőszakot is láthattunk, amit nagyon későn, vagy egyetem is szankcionáltak. A munkahelyi zaklatást még az EU intézményeken belül is van ilyen, például az Euró- Európai Szociális és Gazdasági Bizottságnál is volt egy ilyen eset. A szezonális munkásokat statisztikailag is jobban érinti a zaklatás, akár csak a migráns munkavállalókat, határokon átnyúlóan dolgozó személyek nem mindig ismerik a jogaikat, szürke zónák vannak, szörnyű helyzetekben kell dolgozniuk, a múlt héten elfogadtunk ezt, illetőleg egy állásorolást és A 9-es, 10-es, 11-es cikkek az egyezményben egyértelmű kijelentések, eh, ezeket támogatni kell. A távmunka során is ügyelni kell a kiberzaklatásra. Az EU-nak erősíteni kell a kereteket, viszont a tagállami szinten van itt a felelősség. Önök szerint milyen fajta jogotási eszközzel tudnánk mi élni az EU szintjén? Zsemé asszony nincs itt, ezért eh, Hansen kollega következik az oldek nevében. Köszönöm szépen, köszönöm az ilo és köszönöm a tanácsnak is, a szakbizottságnak is, és köszönöm, hogy a kollégák feltették már azokat a kérdéseket, amit én is fel akartam tenni. Nagyon sokat változtak a munkahelyek, nem olyan a család, a munka egyensúlya, mint korábban. Úgy vélem. hogy Lát, látnunk kell azt is, hogy a válság során a családon belül erőszak is nőtt. Az emberek bizonytalan helyzetbe kerülnek, napról napra érnek, A kérdésem az az, hogyan lehet azt biztosítani, hogy nyomon tudják megkövetni az egyezmény hatását. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Derapiszakarion. Derapiszakarion asszony következik az ECR részéről. Buenos días. Buenos días. Eh, la prevención y la eliminación... Jó napot kívánok! A zaklatás és az erőszak kiküszöbölése egy fejlett társadalom ismérve, tehát eh, minden munkavállaló függetlenül a szerződése mienségétől joga van arra, hogy az egészségét eh, tiszteletben tartják, tartsák, illetve a fizikai integritását, hiszen így fejlődhet szakmailag és személyében is. A 190-es egyezmény összekeveri a zaklatást és a munkahelyi bántalmazást egyéb más kérdésekkel. Rendkívül ideológikus, interszekcionális egyezményről van szó, amely felforgatja a munkahelyi kapcsolatokat. Ez Spanyolországban már most is a valóság, hiszen az ottani kormány politikája az, hogy kriminalizálja a férfiakat, a nőket pedig állandóan áldozatként ábrázolja. Ez súlyos társadalmi megosztottságot eredményez. És ez van az ilyen méltánytalan, tisztességtelen politikák mögött is. Mi úgy gondoljuk, attól tartunk, hogy az egyezmény különböző cikkei és rendelkezései ráadásul messze túlmutatnak az Európai Unió hatáskörein, hiszen itt olyan ellenőrzésekről és szankciós lehetőségekről van szó, amelyeket tagállamoknak kell meghagyni, és a bizottságnak nem szabad beleszólást hagyni ezekbe az ügyekbe. Sandra Pereira asszony a GUE részéről következik. Köszönöm, és szeretném megköszönni az elhangzott előadást. A bizonytalan munkahelyek, a munkahely elvesztésének veszélye a COVID vírus miatt csak még akutabbá vált, hiszen a munkavállalók megfertőződhetnek, majd kötelezik őket arra, hogy mégis munkába járjanak, miközben aláíratnak velük olyan papírokat, hogy nem jártak munkába, vagy érvényesítik a távolmaradásukat a munkabérükben, vagy nem engedik őket kimenni a WC-re például. A távmunkát végzőket arra kényszerítik, hogy kamerákat telepítsenek a saját lakásukba, ezek mind gyakorlatilag zaklatásnak és visszaélésnek minősülnek. A kollektív szerződéskötés, illetve a munkaügyi ellenőrzések megfelelő erőforrásokat kell, hogy kapjanak, márpedig ez most nem így van, és úgy tűnik, hogy nem is teszünk elég erőfeszítést annak érdekében, hogy így legyen. Köszönöm. Az első kör után Ferbóven asszony válaszolhat a felvetésekre, majd Begini asszony kap szót, és utána Ruzman asszony két percben. Ferbóven asszony, köszönöm. Igen, reménykedhetünk, hogy ezt az egyezményt ratifikálják a tagállamok, és ezt követően pedig az ILO mechanizmusnak megfelelően a jelentéseket elkészítik. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ratifikálni kell a ratifikáció kedvéért, hanem egy átfogó inkluzív eh, megközelítésre van szükség, és eh, a jelentéstétel, amelyet az ILO felügyelő szervei felé kell tenni, eh, és amelyek függetlenek és háromoldalúak szintén, meg kell mutatniuk a tagállamoknak azt, hogy mit tettek annak érdekében, hogy végrehajtsák a, az egyezményt. Reméljük, hogy ez valóban majd javít a sorsán azoknak, akik most elszenvedni kénytelenek az erőszakot. Ráadásul, ahogy a kollégám elmondta, e, itt nagyszámú munkavállalóról van szó. Nyilván külön foglalkozni kell velük azokkal, akik e, kiszolgáltatottak. E, ezek között a migráns munkavállalók, különösen kiszolgáltatottnak számítanak zaklatás és visszaélés szempontjából. Az új erőszak és zaklatás formákat, például a kiberbullyingot is komolyan kell venni, tehát e- ezekre is kitér és kezelni képes ez a, az egyezmény. Az EU mit tehet? Nyilván itt figyelembe kell venni, hogy tagállami és bizottsági kompetenciák elkülönülnek. Az EU nem tagja az ILO-nak, tehát a tagállamok külön kell, hogy ratifikálják az egyezményt. A ratifikáció tehát tagállami szinten történik, és a tagállami törvények és körülmények figyelembevételével zajlik. Ettől függetlenül az EU tehet különböző dolgokat, és önök is itt, hiszen érint ez EU szerződés pontokat, illetve irányelveket, valamint olyan kereteket, amelyek például a munkahelyi biztonságot eh, eh, szavatolják, illetve szabályozzák. Ez önök számára egy lehetőség arra, hogy külön kiemeljék a munkai zaklatás eh, szerepét és, és súlyosságát. Én ennyit szerettem volna mondani, és akkor most átadom a szót Begini asszonynak, aki szintén kb. 4 percet kap. Köszönöm. Csak röviden hozzátenném, hogy ami a kiszolgáltatott munkavállalókat illeti, itt az egyezmény a tagállamoknak rugalmasságot akar adni arra, hogy a nemzeti körülményekre reagálhassanak a munkáltatókkal és munkavállalókkal egyeztetve azonosíthatják azokat a, az ágazatokat és munkavállalói csoportokat, akiknek és amelyeknek külön bánásmódra van szükségük a, az egyenlőség és diszkriminációmentesség szintén egy fontos tétele ennek az egyezménynek, és ez megint igaz azokra is, akik kiszolgáltatott munkavállalói csoportba tartoznak. Mi a legígéretesebb dolog? Nos, azt látjuk, hogy egy sor lépés nem kerül igazán semmibe. Látjuk azt, hogy a cégek egy része bevezeti a zéró tolerancia politikáját, vagy a Covid kapcsán a munkai egészségügyi intézkedéseket átírják, és oly módon, hogy kitérnek a kibererőszakra, a kiberzaklatásra is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a munkahelyi szabályok segíthetnek, illetve egyéb olyan intézkedések, amelyek kulturális változásokat hozhatnak. Nagyjából ennyit mondanék most, és akkor az elnök asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm, Ruzman asszony, két perce van. Köszönöm. Ami a tanácsbeli tárgyalásokat illeti, itt szeretném elmondani azt, hogy nagy támogatottsága van ennek a módosítónak a tanácsban, és a Genfben is nagy támogatottságot kapott tavaly. Eljárási problémák miatt nem fogunk tudni nem fogjuk tudni tartani magunkat eredeti menetrendünkhöz, terveinkhez. Nem mondanám azt, hogy ezzel a témával kapcsolatban problémák vannak a tanácsban. A legtöbb tagállam kifejezetten támogatta ezt a tanácsi határozatot, ahogy megengedik a körülmények, a tanács ezt előre viszi, és a jóváhagyásra irányuló megkeresést a parlament megkapja hamarosan. A tanács ugye 27 tagállamból áll, és ezek közül sokan már bejelentették a ratifikációs terveiket. Részleteket most nem tudok megosztani önökkel, de a Covid nyilván ezt a folyamatot is lelassította. Azt remélem, hogy a, tanár, a tagállamok visszatérnek majd a régi kerékvágásba, hogyha elmúlik a veszély, és nyilván a tagállamok döntik el, hogy ratifikálják-e ezt a, ezt a megállapodást. A tanácsban pedig ezt folytathatják. Sajnálatos módon egyéb eseményeket is töröltek. E, a New Yorki nagy aláírást is e, a tanácsban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a következő lépések is megszülessenek. Köszönöm. Most pedig a második e, kérdéskör következik az EPP részéről. Franzen asszony következik. Köszönöm mindenkinek. Az ILO csodálatos munkát végez annak érdekében, hogy um, megvédje a munkavállalókat, ezért is a 190-es egyezmény különösen fontos gender szempontból is, ahogy ezt egy kollega már mondta, van egy kérdés. Ön összehasonlította az isztambuli egyezménnyel, ott is az ígéretek és a konkrétumok között voltak különbségek. Van-e olyan érzésük, hogy tagállamok az Európai Unión belül, illetve illó tagállamok az EU-n kívül a COVID-19-et ürügyként használják arra, hogy ne ratifikálják, vagy elhalasszák a ratifikálást. Ez a legfontosabb kérdésem ehm, Ángel úr az SND részében. Köszönöm részéről. Köszönöm, ez az első eh, ILO egyezménye századik születésnap után, és szocialistaként, szociáldemokratéként én különösen eh, üdvözlöm az ILO-nak a szabályalkotó feladatkörét. Én azt gondolom, hogy nem fog megosztani bennünket a munkai zaklatás elleni fellépés, hiszen itt emberi jogok sérelméről és visszaélésekről van szó, és azt remélem, hogy ez a konszenzus, amely, amelyet a tanácstól is hallottunk, ez kimarad, ez tovább marad, megmarad. Ami a gender dimenziót illeti, az alapvető jogi ügynökség a közelmúltban jelezte, hogy minden második nőt szexuális zaklatás ér, illetve 62%-ában az eseteknek vagy egy kollega, vagy egy ügyfél, vagy pedig egy főnök, tehát a munkahelyhez kötődik. Tehát a gender aspektus rendkívül fontos. Az én kérdésem tehát az, és tudjuk, hogy van lehetőség a fellépésre, és tudjuk azt, hogy egyes területeket már az EU jog lefed, eh, valamint elhangzott itt az, hogy az EU-nak van hozzáadott értéke ezen a területen, de ön lát még eh, teret arra, hogy megváltoztassuk a szabályokat, eh, vagy az EU jogszabályokkal önök szerint minden rendben van? A második kérdés pedig említette azt, hogy a formális és az informális gazdaságra is kifér, ki, ki, kitér ez a megállapodás. Nem tudom, a platform munkavállalók megfelelő védelmet eh, kapnak-e, eh, Helena Dalit idézve, elmondhatom, eh, a, nem csak az áldozatot, hanem az áldozat munkatársait is érinti és sújtja az ilyen jellegű probléma. Hi, can you hear me? Hallanak engem? Igen, halljuk önt, látjuk önt. Tökéletes, nagyszerű. Spanyolul fogok beszélni, hogyha megengedik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm minden előadónak az elmondottakat. Az imént említett kezdeményezés, vagy a MeToo és hasonló mozgalmak azt mutatják, hogy a munkahelyi zaklatás amely összefügg a nemi hovatartozással világszerte elterjedt probléma, ezért a megelőző intézkedéseket még tovább kellene bővíteni, és védeni kell az áldozatokat. Nem beszélhetünk emberhez méltó munkáról, hogyha nem sikerül a női munkavállalóknak olyan biztonságos környezetet teremtenünk, ahol a személyes és szakmai fejlődés biztosított. A 206-os ajánlást és a 160-as egyezményt támogatom, nagyon jó a megközelítés, lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy jövőképes, méltóságon és tiszteleten alapuló munkakörnyezetet segítsünk elő. A spanyol kormányra is szeretném felhívni a figyelmet, amely a világon a második olyan kormány, amely nyilvánosan kötelezettséget vállalt az egyezmény elfogadására, ratifikálására és az ajánlás végrehajtására. A fiatal női munkavállalókat külön kiemelném, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, Azért, mert fiatalok és mert nők. Külön oda kell rájuk figyelni, mert sokszor diszkrimináció áldozataivá is válnak. A kérdésem az, hogy az ILO terveze fellépni a diszkrimináció ezen formája ellen. Az előttöm szóló spanyol hozzászólót szeretném, hozzászólóra szeretnék reagálni, aki véleményem szerint csak támadni akarta a spanyol kormát, kormányt, ön is tudja, a feminizmus nemek közötti egyenlőséget jelent. És ahogyan már mondtam, a spanyol kormány volt a világon a második, amely kötelezettséget vállalt az egyezmény ratifikációjára. Fogytán van az időnk, mondja az elnök, lezárjuk a második kérés, kérdéskört, a kérdések második körét is, de sajnos nem lesz tovább tormácsolás ezért csak írásban kaphatják meg a válaszokat a kérdésekre. Mindenképpen eljuttatjuk majd mindenkinek a válaszokat, de a vendégeink nem fognak tudni reagálni. Most itt élőben, mert már négy óra van, és a tolmácsok még velünk maradnak a második kérdéskör végéig. Régner asszony, SND. Köszönöm szépen! Röviden, az erőszak elfogadhatatlan, legyen szó fizikai, pszichológiai erőszakról, gazdasági, más egyéb erőszakformákról. Az adatok világosan mutatják, hogy exponenciálisan nőtt az erőszak a COVID-19-es válság kapcsán, úgyhogy gratulálok, mert ezzel az ILO konvencióval sikerül egy paradigmaváltást elérnünk, ebben biztos vagyok. Most rátérek a kérdésre. Mindenképpen szükség van az egyezményre az összes említett ok miatt, de a ratifikáció kapcsán elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy nem elég a konszenzus, fontos a megfelelő végrehajtás. Az egyezmény emellett egy nagyon átfogó egyezmény, nagyon sok területre terjed ki, nagyon sok munkavállalót érint. Az Európai Unióban a munkahelyi egészség és biztonság megőrzésének koncepciója elsősorban a munkavállalókra összpontosít. A kérdés az, hogy a jelenlegi ajánlások megfelelő eszközt adnak-e a kezünkbe, hogyha valaki például kiszolgáltatott munkavállaló, ha valaki női munkavállaló, aki otthonról dolgozik, és családi erőszak áltozatává válik. Ebben az esetben ugyan a távmunka miatt a munkahely és a családi környezet egybeesik. A kérdés, hogy ebben az esetben mi a tendő, erre az ajánlások tudnak-e reagálni, és még egyszer hangsúlyozom, mennyire fontos a megfelelő végrehajtás. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a Rinyú képviselője. Köszönöm a meghívottaknak, mondja Brüné asszony. Nagyon örülök, hogy az egyezmény kapcsán őszinte vita alakult ki egy ilyen nagyon fontos kérdésben. Az elsődleges kérdésem az, hogy a tagállamokban milyen, mi akadályozza a ratifikációt. A második kérdésem, beszélt a COVID-19-es járvány hatásáról. A kérdésem az, hogy hogyan alakult a távmunka és a családi erőszak közötti összefüggés ennek függvényében. Nem lehet, hogy ez az egyezmény egy nagyon fontos további szerepkörre bővül majd. Hansen képviselő, zöldek. Köszönöm szépen. Nekem tulajdonképpen nincs több kérdésem de jelentéstevője vagyok ennek az egyezménynek, ennek a témának a parlamentben, ezért köszönöm az eddigi munkájukat, várom az együttműködést önökkel a témában, és nagyon fontosnak tartom az egyezményt szerintem. Nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy valakinek joga van a megfelelő munkahelyi körülményekhez, ebben a tekintetben, és ezt nagyon fontosnak tartom, ezt szerettem volna elmondani, és köszönöm a munkát. Az LKR képviselője következő. Gojkin képviselő. Köszönöm szépen, kérdésem nekem sincs tulajdonképpen már rég szükség lett volna ez, az, erre az egyezményre, rég ratifikálni kellett volna. Az egyetlen kérdésem az, hogy mi lesz azokkal az országokkal, akik nem akarják ratifikálni. Van-e valamilyen szankcionálási lehetőség? Van-e valamilyen eszköz, amelyet bevethetünk ezen országok ellen, hogy tulajdonképpen ratifikációra kényszerítsük őket? Hiszen világszerte, ha csak a nőket néz, nézzük, 800 millió nő van kitéve munkahelyi erőszaknak, itt Európában azt hiszem egy modern, civilizált társadalom szempontjából rég és rég szükség lett volna már egy ilyen egyezményre. Nyilvánvalóan ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem minden emberi lényre. Köszönöm. Palopasszony, Gue. Spanyolországban is sokat hallani a szexuális zaklatásról, amikor például egy nőt zaklattak a munkahelyén, akkor a férje utána elvált tőle, amikor ezt megtudta. Marokkóban történt ez az eset, ahol nagyon elterjedt a munkahelyi erőszak és zaklatás. A Európában a nők 50%-a tapasztal hasonlókat, főként olyanokról van szó, akik migrációs háttérrel rendelkeznek, kiszolgáltatott társadalmi csoporthoz tartoznak. Mindenképpen meg kell védeni ezeket az embereket. Hogyha valaki migrációs háttérrel rendelkezik és szegény, akkor drámai helyzetben van. Az Európai Unióban élő nők 50%-a már vált zaklatás áldozatává, és általában a munkahelyi környezetből került ki a zaklató. És itt többek között szexuális zaklatásról is szó van. Mindenképpen meg kell védeni a munkavállalókat a zaklatástól, és védeni kell a munkát keresőket is. Megfelelő védelemben kell részesíteni mindenkit, legyen szó a munkahelyi zaklatásról, vagy esetleg a munkahelyre vezető úton történő zaklatásról, és jó lenne, hogyha ezt a kom- ezt az egyezményt ratifikálnánk, még akkor is, hogy Delepézen asszonynak ez nem tetszik. Yeah. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadósnak is. Ugye itt a zoklatásról van szó, ugyanakkor ez egy eléggé elterjedt és kevésbé ismert jelenség. A MeToo mozgalom fellebbentette a fájtlat, de nagyon sok minden nincs kimondva a szexuális zaklatásról, különösen a munkahelyeken a Világbank a nők helyzetéről kiadott egy jelentést, és ebben azonosítja azt, hogy mennyire gyengék a törvények. 59 országban igazándiból semmilyen figyelmet nem fordítanak ennek az ügynek, és egy eh, inkluzív, integrált, fenntartható megoldásra van szükség, eh, amely a nemek közti viszonyokat is figyelembe veszi. Itt eh, különösen arról van szó, hogy a munkavállalók méltóságát védjük. Ezzel kapcsolatban egy kérdésem van lehetséges-e az, hogy az elmúlt években, amikor mindenfajta gender zaklatás ellen felléptünk, ezt lehet, hogy kicsit háttérbe szorítottuk. Köszönöm a kérdéseket, és akkor most le kell zárni, mert a tolmácsok munkaideje lezárul, leállt. A tolmácsok kicsit tovább maradtak, köz, megköszöni nekik az elnök, és ezzel ez az ülés tolmácsolás véget ért. A questions so that you actually get the answers to your questions. Thank you everybody and basically we will continue tomorrow uh, in the morning 9:30. I'll see you. Okay, thank you our guests.